van szó, akkor a 26 másik ország szuverenitását sértik meg, akik EU tagok, mert egy ország megsérti a szalapjogi kártát, és ezzel a többi ország szuverenitását is. A másik, a kétharmados többség, ez a szavazatok, 50 szavazások, vagy szavazatok, szavazók 50%-át jelent, és nem pedig az összes szavazó kétharmadát a másik pedig szociális konszenzus, ról is szólni kell. Ezt a kétharmadot most úgy használta a többség, hogy kizárta az ellenzéket. A kétharmados törvényt folytatja, de a szellemet megsérti. Tavares úr egy kék kártyát elfogad? Igen, tessék. Nekem lenne egy kérdésem Tavares kollégához. Ki adott önnek jogot arra, hogy 500 millió 500 millió európai nevében szólaljon fel. Ugyanis egy felmérés azt mutatja, hogy az